Okay, friends and guests, we start the meeting. Kedves uh, barátaink, kedves vendégek, elkezdjük az ülést, egy kis késésben vagyunk. Remélhetőleg jönnek majd a parlamenti képviselők is, hogyha van idejük, tehát hogy időközben elmennek és megint visszajönnek. Ez egy nagyon fontos ülés számunkra. és szeretnénk meghallgatni a fiatalokat Európa különböző részeiből, mit gondolnak, mit gondolnak a saját jövőjükről, a mi jövőnkről. illetve hogy hogyan lehet egy eh, elégedettséget okozó élethelyzetet kialakítani, illetve olyan célokat, amelyekért eh, küzdenek. Ez a harmadik eh, alkalom, hogy megvalósul az Európai Ifjúsági Rendezvény. A harmadikra Strasbourgban került sor júniusban. És ez a mai találkozó tulajdonképpen a harmadik rendezvénynek a follow-upja. 9000 fiatal beszélt a Strasburgi ifjúsági rendezvényen a különböző javaslatokról, elképzelésekről a jövő Európa számára, jövő Európája számára és mi ezekkel a kérdésekkel eh, foglalkozunk az Európai Parlamentben, mi következik majd, Európa milyen irányba tart, illetve hogy mi az, amit eh, tervezünk, mi szeret, mit szeretnénk elérni a jövő Európája eh, számára. Ez a meghallgatás, ezt a meghallgatást azért szerveztük, hogy a korábbi rendezvényt megfelelő utórendezvény kövesse. Három fiatal résztvevőt szeretnék köszönteni, akik részt vesznek ezen a szakbizottsági ülésen, és ők fogják bemutatni a különböző témákról az elgondolásaikat, amelyekkel ez a szakbizottság is foglalkozik. A jövőbeni munkahelyekhez szükséges készségek, ahhoz, hogy munkát találjon valaki. Hát ennek a meghallgatásnak egy elgondolások gyűjtése lesz a feladat, ez egy spe- feladat, ez egy speciális formátum. A három um, hozzászóló elmondja majd a saját elgondolásait, és mi képviselőként próbáljuk meg, megérteni ezeket az elgondolásokat, amelyeket itt megvitatunk majd, kidolgozunk azokat az elgondolásokat, amelyekről ebben a formátumban szó lesz. Ausztriából Artur Korácsa, ő Ő az elgondolásait egy intergenerációs munkaerő csártán fogja bemutatni, a VET, az Erasmus Plus-ban, Gimet de Jean Franciaországból érkezett, aki pedig olyan elgondolásokat mutat be a platform számára, amelyeket képzett menekültek fogalmaztak meg, és Christian Andersen Morbi Dániából, aki pedig a vállalkozási oktatást fogja bemutatni, a gyakornoki helyeket. Tehát itt nem álmokról van szó, hanem konkrét lépésekről, és mindennek hatása van a jövőre nézve is. És mi ezzel szeretnénk foglalkozni a szakbizottságban. Mindenkinek három percet tudok adni a bevezetőhöz, vagy lehet, hogy négyet is, nem leszek olyan szigorú. Utána pedig a képviselőknek kell reagálniuk, a képviselők fognak kérdéseket feltenni a meghívott vendégeinknek, ezt követően pedig majd vita lesz. Artur, először eh, neked adom meg a szót, kérek legyél eh, rövid és eh, pontos. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai ülésre. Az európai elgondolás, amit beszeretnék mondani, a a foglalkoztathatóság és a készségek miszmecsére vonatkozik. Mi szeretnénk különböző szervezeteket eh, arra bírni, hogy megfelelő eh, környezetet teremtsenek a készségek eh, elsajátításához. Ez az első pillérje az európai szociális jogoknak. Személy szerint a 20-as év elején járok, és a következő években munkahelyet fogok keresni, és néha visszatérek az otthonomba. A munkavál világos gyorsan változik, éppen ezért szeretnénk hosszú távú kapcsolatokat kialakítani a munkahelyen. Generációk közötti kapcsolatok ebből a szempontból meghatározóik. Hogyha megfelelően extenzív mindez, akkor ezek a kapcsolatok informális készség átadással is lehetőségek, például a, a, az e-kompetenciák pótlása, illetve a létfontosság, a digitális képességek az idősebb generációnál. Nagyon fontos, hogy a magán és az állami szféra is eltökelje magát mindemellett az intergenerációs munkaerő csarta önkéntes alapon működne, amely európai standardokat rögzít, és ezeknek a standardoknak a célja a tanulási kultúra megerősítése és a generációk közötti transferek erősítése. Nagyon fontos a generációk közötti egyensúly megteremtése, a fiatalok és a tapasztalt munkavállalók közötti kapcsolatok, illetve a mentoring tevékenység megfelelő minősége. Hogyha egy cég úgy dönt, hogy ezen standardokat beszeretné tartani, akkor ők az illetékes nemzeti ügynökséghez fogla, foga, fordulhatnak, akik az Erasmus plus foglalkoznak, annak érdekében, hogy egy generációk közötti kapcsolat alakulhasson ki. Tehát a monitoring folyamat biztosíthatná a minőséget. Ez pedig a munkakeresők felé jelezné, hogy milyen minőségűek ezek a munkahelyek, És az európai díj kialakítása a legjobb intergenerációs munkahely eh, díjazására jó gyakorlatokat honosíthat meg, a szociális figyelmet eh, érzékenyítheti, illetve tehetne érzékeny. Végül pedig ez az EU-s kárta a különböző generációs készségekre támaszkodna, és egy olyan munkahelyi kortorát alakítatnak ki, amely a szociális kapcsokat is előtérbe helyesi. Én kérem, hogy hozzanak létre egy ilyen intergenerációs munkahelykartát. Köszönöm. Thank you. Uh, then I'll give the floor to Madam akkor megadom Morán Sátyere asszonynak a szót. Ön ugye az ötlet fogadója. Köszönöm szépen, elnök asszony, ami az elgondolásokat illeti. Nagyon érdekes volt az előadás a kártával kapcsolatban az intergenerációs munkaerőre vonatkozik. Ez tulajdonképpen egy címkét ad a vállalkozásoknak. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdésem, tudjuk azt, hogy amikor gyakornoki helybetöltéséről van szó, akkor a tutorok képzése is nagyon fontos, ön ezt mentornak nevezte, és ez nagyon fontos. Gondolkodtak egy minőségi e, címke kialakításán a mentorok vagy tutorok számára. A második e, pont pedig, amely kapcsán kérdést szerettem volna tenni, ez a következő kérdés. Ön beszélt a e, minősítésről, a képzésről. Általában több munkahelye van az embernek, és a szakmai mobilitás egyre felgyorsultabb tempóban zajlik, tehát ezáltal áttérünk a kompetenciák kérdésére, és gondolkodtak-e a, a karta kapcsán a kompetenciák kialakítására, és amikor a kompetenciákat említem, akkor átadható kompetenciánkról van szó, amely lehetővé teszi azt, hogy egy fiatal nem mindig ugyanabban a szakmában dolgozzon, hanem változtathasson úgymond szakmát. A vita eleje óta foglalkoztat ez a két kérdés. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az elsőt illeti, tehát, hogy a mentorálás minőségének kérdések természetesen, ahogy említette, kell egy follow-up, egy utánkövetési folyamat, amely biztosítja azt, hogy a minőséget, a, bárhogyan is határozzák azt meg, az konzekvensen kerüljen alkalmazásra. Természetesen nagyon fontos kérdés, hogy hogyan kerül meghatározásra a minőség, illetve utána hogyan monitorozzuk ezt. Fontos, hogy hogy a résztvevők körében végezzünk felmérést, és értékeljük az elégedettségüket a mentorukkal. Itt mindenképpen a kölcsönösség, a az oda-vissza történő tanulás az, amit fontos, amit elmondtam. A fiatal munkavállalók kulcsfontosságú készségeket sajátítatnak el, de tanulnak a mentorok és az idősebbek. Tehát fontos, hogy ebben a kapcsolatban mindkét fél eh, tanuljon, és ugyanakkor értékelhesse a szubjektív módon, hogy mennyire elégedett, és ennek a kapcsolatnak a minőségét ő is értékelhesse. Más intézkedések pedig eh, a tanulási kimeneteket állítatnák középpontba, vagy más munkaerőpiaci kimeneteket is használhatunk mutatóként, eredményként. Aztán szakmai mobilitásra vonatkozott a második kérdés. Úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú az a megközelítés, hogy a fiatal munkavállalók kulcsfontosságú készségekhez jussanak olyanokhoz, amelyek a munkaerő piaci érvényesülésüket segítik a, a Szerepop ügynökség, amely pontosan foglalkozik ezzel, hogy milyen nagy az eltérés a készségek kínálatos és keresetek között, és itt fontos, hogy itt a kulcsfontosságú készségeket soft készségekként határozzák meg, ez például a tanulási készség, vagy a polgárságnak a, az aktív megélése, és mindezek e, könnyebben elsajíthatók ezek a kulturális tőkéhez kapcsolatok készségek, hogyha más generációkba tartozó munkavállalóktól tanulhatnak, és a modern oktatási rendszerekben ez sokszor sajnos hiány szenved, és itt ezeket a készségeket is ebben a mentori kapcsolatban elsejthetnánk. Remélem, hogy ez megválaszolta a kérdést, amit most elmondtam. Most pedig még visszatérünk önhöz, de megadom Először a szót Jemet de hogy ő is bemutatkozhassa. Elnézést, mondja az elnök azt. Egy fontos dologról elfeledkeztem. Néha elfeledkezünk arról, hogy nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottság is fontos érintett, és ők is szót kaphatnak, úgyhogy megadnám a szót. Elnézést, köszönöm szépen, elnök asszony. Először szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és hát tudjuk, hogy a fiatalok támogatását zászlókra tűzte, tűzték itt a parlamentben, és érdekes számunkra az ő jövőbeli, jövővel kapcsolatos ötleteiket is megismerni. És az európai szociális jogok pillérére, pillérére is hivatkozás történt itt, és ez nagy elégedettséggel és megerősítéssel tölt el, hogy a fiatalok erre hivatkoznak, és úgy tűnik, hogy ez így stabilan megmaradhat, és tovább élhet, és így akkor optimistán tekintetünk a jövőbe. Ez a generációk közötti munkahelyi kárta nagyon fontos kívásra adhat választ. Ez az intergeneráció ez a generációk közötti kapcsolat a mi szakpolitikánknak is fontos elemét képezi, hiszen 2011-ben a felnőtt tanulással kapcsolatos menetrendünkben felváltuk azt a prioritást, hogy valamennyi felnőtt számára el szeretnénk mozdítani a tanulási lehetőségeket, és itt az új generációk közötti tanulási kezdeményezéseket, az innovatív tanulási módokat is felsoroltuk azért, hogy új készségekhez jusson minden felnőtt oktató, és ebben fontos lépést lehet egy ilyen generáció közötti karta kidolgozása is. A generációk közti szolidaritás éveiben is foglalkoztuk ezzel, és kiemeltük a jelentőségét, lehetőségeit annak, hogy hogyan lehet a már megszerzett tudást arra felhasználni, hogy a fiatalokat segítsék a munkaerőpiacra való kilépésben és az ott történő érvényesülésből. Úgy gondolom, hogy a generációk közötti tanulás továbbra is a bizottság elképzeléseknek is egy kulcsfontosságú elemét fogja, fogja képezni, és ezt várjuk, hogy a jövőben megvalósulja. Ez kérdés, hogy hogyan fog ez pontosan e, meg testet ölteni itt fontos megemlíteni azokat a jogokat is, mint a, a tanuláshoz való jog és a, egyenlő bánásmód elve kortól függetlenül egyenlőséget kell biztosítani valamennyi generáció számára. És jelenleg egy fontos szakpolitikai eszmecsere folyik a munkavilága és a családvilága közti egyensúly megteremtése áll a középpontjában. Itt a, a szülők jogait erősítjük, hogy szülői szabadságra mehessenek és segít a gyermekeiket, illetve a gondozásra szoruló családtagokat, de mindenképpen rugalmasságot is szeretnénk általánoságban biztosítani számukra, és a generációk közötti együttműködést is szeretnénk segíteni. Ott van a Grundfig program is, egy bizottsági eszköz, amely a fiatalabbakat és az idősebbeket is segíteni kívánja abban, hogy megosztják egymásra a, tanulá- a tudásukat. És itt nyugdíjazott, magasan képzett személyeket ösztönzünk arra, hogy segítsék a fiatalokat, hogy megfelelő képzettséget kapjanak, és felvértezzék őket a munkaerőpiaci piaci érvényesülése. Itt fontos a fiatalok és az idősek összekapcsolása, a készségek átadása, és ez, a, ez az ötlet, amit itt hallhatunk, ez fontos lehet ebben a folyamatban. Fontos az ágazatokon és a generációkon át ívelő megközelítés, és köszönöm, hogy ilyen lelkesen eljöttek a fiatalok, és megosztják az ötleteiket, az elgondolásokat, hogy mit is lehetne azzal kapcsolatban mit is lehetne a jövőben tenni. Megintájér asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes ötlet volt, amiről itt hallhattunk, és emlékeztetett engem egy gyakorlati példára is, amelyet talán úgy gondolom érdemes megosztanom önökkel. Az Egyesült Királyságban a nyugdíjkorhatár egyre jobban kitolódik, és bizonyos területeken sok idősebb munkavállalóval van dolgunk, és vannak olyanok is, akik nem feltétlenül akarnak még több időt a munkahelyeken tölteni. Velesz tökéletben pedig egy, egy egyik vállalat nehézségekkel küzdött, hogy fiatalokat szerezzenek, olyanokat, akik már megfelelő készségekkel rendelkezzenek, és ugyanakkor hasznosítsák az időseket is a munkavállalóik között. És rendítettek egy programot, tantermi környezetben tanultak a fiatalok, mindegyik tanuló szerződéses ipari tanulót összepárosították egy idősebb munkavállalóval, és itt igazi mentorálás és tanítás folyt. A fiatalok rengeteget profitáltak ebből, de ugyanakkor az idősek is úgy érezték, hogy megint van céljuk, és nem csak a nyugdíjra várnak, miközben már csökken a teljesítőképességük, hanem valami szó szerint átadhatták a tudásukat, készségüket, és nem a sírba vitték a szakmai tudásukat, és a vállalaton belül ez valóban a morált, az elkötelezettséget, elkesedést erősítette, hiszen új célt, értelmet láttak az idősebbek abban, hogy a fiataloknak segítsenek, és ez nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ezt, ezt végigkövetettük, és úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes ötlet, amit itt hallhattunk. Köszönöm szépen, Márton úr! Bravo pour l'initiative, je trouve que c'est une excellente... Gratulálni szeretnék a kezdeményezéshez, ez egy kitűnő cél. Azt gondolom, hogy az első cél, ami megvalósulhat, az az, hogy vége legyen annak, hogy a fiataloknak mindig azt mondják, hogy hát nincs elég tapasztalatuk önök igenis készek a munkára, és hogyha vannak tapasztalataik, akkor segítheti a munkakeretést. És említették azt, hogy a generációk közötti segítségnyújtás mindkét irányban működik. A régóta egy munkahelyen dolgozók máshogy látják esetleg ugyanazt a munkahelyet, mert már régóta dolgoznak itt, de lehet, hogy túlságosan egy úton gondolkodnak. Spanyolországban létezett egy bizonyos szerződés, munkaszerződés fajta, elkezdtek fiatalokat felvenni, és a szenyor munkavállalóknak az volt a feladatuk, hogy képezzék a fiatalokat ma az iparban, de nem csak az iparban, nagyon sok olyan foglalkozás van, amelyet nem tanítanak iskolában. E, ezekhez szükség van a tapasztalatra és néha nem tudják átadni ezt a tapasztalatot, így mennek a nyugdíjban, senki nem kérte ezt tőlük, tehát ez elvesztegetett tapasztalat sajnos. Bizonyos vállalkozások pedig bezárták kapuikat azért, mert nem látták előre azt, hogy egy időben nagyon sokan mennek nyugdíjba, tehát nem volt, aki átvegye a staféta botot, úgymond, De nagyon fontos, hogy európai szinten e, ez megoldódjon. Ezekhez finanszírozásra is szükség van, az Erasmus e, plusznak is több számogatásra van szüksége, mint amennyit eddig kap, és gratulálni szeretnék a javaslatukhoz. Akkor szeretne hozzászólni valamit? Ha nem, akkor áttérünk a következőre. Köszönöm. Átadhatjuk Glabajó asszonynak a szót, és akkor utána átadom. Glabajó asszony, nagyon rövid leszek. Csak egy pár dolgot szerettem volna Artúrnak mondani. Köszönöm, hogy megemlítette ezeket a témákat. Mindenképpen felelősségre van szükség a közféra és a magánszféra részéről is. Tehát szükségünk van a munkáltatókra, a politikusokra és az oktatásra. Nagyon jó, hogy megemlítette a legjobb gyakorlatokat, hiszen erről van szó. Európában, a különféle tagállamokban nagyon jó projektek vannak, de nem, nem tanulunk eléggé a legjobb gyakorlatokból, és köszönöm, hogy említette. A mentorálás a harmadik pont. Valami tényleg hiányzik. Európában. Az Egyesült Államoknak nagyon jó mentorálási tapasztalatai vannak, a tagállamokban nekünk is jobban kellene szorgalmazni. És eh, van egy kérdésem. Nagyon jó ismeretekre van szükségünk, technikai, úgynevezett soft ismeretekre és digitális ismeretekre. Tehát mondjuk az 55 plusz generáció nem rendelkezik digitális készségekkel. Milyen készségekre, soft skillre, ilyen emberi készségekre lenne szükség a generációjának, és mi az, amit az idősebb generációtól tanulhatnak? Köszönöm. Igen, Artur, akkor most visszadom a szót. Az első kérdéssel kezdtem. Tehát, hogy milyen képességek, készségek szükségesek. Tehát van egy úgynevezett generációs adottság. Tehát a legfiatalabb generáció most lép a munkaerőpiacra, és a kulcskompetenciák, mint például ezek az úgynevezett soft skill az emberi készségek, nagyon fontosak. És elég sokat beszélünk a szociális tőkéről, az a önmagunk prezentációja, viselkedés, ezek nagyon fontosak a munkaerőpiacon, és a mai fiatalok általában atomizált egyének, és nem egy kollektív csoport, amely támogatja egymást. Hát igazából itt kellene elgondolkoznunk, hogy a fiatalok ezen a területen, ezeken a területeken tanulhatnak az idősebbektől. Tehát az ilyen emberi készségeket. Ausztriában például, hazámban nincsenek ipari tanulók a vállalatoknak, a vállalatok részére, akik szeretnének, és szeretnék a pozíciójukat valahogy megőríteni. Tehát 2018-ban tehát több hely volt, mint ahányan kerestek. Viszont sok, sok fiatalnak nincsenek alapkompetenciái, és nagyon fontos az, hogy a fiatalok is egy holisztikus módon gondolkozzanak a készségekről, amikor például belépnek a munkavilágába. Nagyon fontos az, hogy a különféle területeken legyenek tapasztalatok, és pedig ezek az úgynevezett emberi készségek, humán készségek. Fontos az, hogy a munkáltató is tudja, hogy lehetősége van a fiatalnak megtanulni a munkahelyen ezeket az emberi készségeket, a humán készségeket, mentorálás segítségével, és így erősíteni lehet a munkahelyi csoport szellemet is, hiszen a fiatalok akkor úgy lépnek be egy munkahelyre, hogy ott tanulnak is. Ezen a területen sokat tanulhatnak a fiatalok, és nagyon fontos az, hogy a szülők itt milyen szerepet vállalnak. És hogyha ott a pénzről beszélünk, a pénzügyi fenntartatóságról, így is ki lehet egyenlíteni a nyomást, a gazdasági, pénzügyi nyomást. És a társadalomnak ezt egy megfelelő megközelítéssel kell orvosolni. Köszönöm a visszacsatolást. Köszönöm. Most átadom a szót következő felszólónknak. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy a fiatalok nevében beszélhetek. A céljaim bemutatására szeretném elmondani a saját tapasztalataimat, menekültekkel foglalkozom. Tehát az első gondolatom az, hogy legyen egy foglalkoztatási platform a megfelelően képzett menekültek számára. Ez pedig európai szinten lenne legjobb. Az Európai Uniónak például koncentrálnia lehetne a minősített, a képzett menekülteket, hogy, a, hogy az európai oktatási intézményekben tovább fejleszhessék ismereteiket. Már létezik egy ilyen program, egy 2015-ös, és az újonnan érkezők pedig tudományos intézetekben kaphatnak egy betekintést a tudományban. Ez egy lényeges dolog, hiszen így hozzáférhetnek a kutatási projektekhez is. Ezt a kezdeményezést az egész oktatási ágazatra ki lehetne terjeszteni. Az iskolák, egyetemek, hozzáférést biztosítanak az információkhoz a menekült tanulóknak, tanároknak, hogy továbbfejleszthessék képességeiket. Már meglévő kezdeményezésekkel is lehet ezt párosítani. Tehát van egy menekült üdvözlő térkép, ez egy kezdeményezés, hogy hogyan lehet a képzett menekülteket bevonni az oktatási piacra. Az iskolák, egyetemek pillanatnyilag nem tudják a saját csatornáikon fogadni a menekülteket. Nagyon fontos az, hogy a menekültek nyelvet tanuljanak. Én első kézből tapasztalom a menekültek helyzetét az oktatási intézményekben. Például nyelvet tudó szakemberek hiányoznak az egyetemeken is. Nagyon fontos az, hogy a menekült hátterű embereknél egy kölcsönös kulturális cserére legyen kölcsön, és ez csökkentheti a menekültekkel szembeni előítéleteket is. 2017-ben volt egy kísérleti projekt a British Council finanszírozta. Itt nyelvi és kulturális bevezető kurzusok voltak. A résztvevők azt mondtak, hogy nagyon pozitív volt, ahogy bemutatták nekik az osztályteremben az idegen nyelvet, az idegen kultúrát, ez pedig bármilyen pályára ajtót nyithat. A saját kutatásom is azt mutatta, hogy az osztályterem a legjobb hely, ahol hosszú távon integrálni lehet a menekülteket. Úgy gondolom, hogy a gazdasági és a szociális részvétel alapvető fontosságú a menekültek befogadása érdekében. Használjuk az oktatást fel arra, hogy észszerű foglalkozást, munkát találunk a menekülteknek. A menekültek is segíthetnek nekünk. Köszönöm. segítenek, nem őket segítik. A képviselők közül esetleg Márten úr? Je trouve euh, l'initiative excellente. A kezdeményezést kitűnőnek találom. 15 euh, napját a francia tanár azt kérdette, azt, hogy mit tesz Európa menekültek befogadás érdekében. A diplomáikat nagyon nehéz elfogadtatni, pedig vannak jól képzett menekültek. Nyilván önnek, önök erre is gondoltak, hiszen erre is megoldást kell találni, de a legfőbb probléma a nyelv megtanulása, önök ezt elmondták, és ez szükséges az integrációhoz. Tehát léteznek már most is önkéntes alapú kezdeményezések, viszont ezzel a nemzeti vagy közösségi politikákat próbálják majd kiegészíteni. Én egyetértek önökkel, ez egy kicsit segített megváltoztatni azt az elképzelést, amit a többség gondol a menekültekről. nem tudnak ha- hazatérni a menekültek, tehát e, mindent meg szeretnének tenni a boldogulás érdekében. És e, ez a kérdés nincs megoldva. Ha valaki orvos, ügyvéd, vagy technikus, e, mérnök, akkor már nem bevándorlónak, menekültnek, másokat kihasználóknak nevezik őket, hanem sokkal udvariasabban szólítják meg őket. Ezek nagyon fontos integrációs elemek az én országomban. Például nincs elég orvos Franciaországban, kardiológus nincs elég, és nincsen politika annak érdekében, hogy ezek az orvosok, akik menekültek, megtanulják az adott ország nyelvét, az önök kezdeményezése kitűnő. Thank you, Madame Moran Köszönöm, Moran Sácsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, eh, hogy bemutatták eh, ezt az ügynevezett chatterboxot. Mi készítettünk egy jelentést az integrációról, a szakmai integrációról a menekültek esetében, tehát folyamatosan eh, összegezzük az elgondolásokat, és kiderült, hogy nagyon fontos felgyorsítani ezt a folyamatot. Ahogy a kollégám elmondta, nyelvtanulási problémák vannak, a diplomák elismerése, stb. És a két, tám, a két témában ezt a megoldással kell kísérni, tehát nagyon fontos, hogy felgyorsuljon ez a folyamat. Különösen ami a nyelvtanulást illeti, itt két szint létezik Egyrészt a, az adott ország nyelvének elsajátítása, e, ez a szociális integráció része, másrészt pedig e, a szakmai nyelv elsajátítása a szakmai okok miatt. Tehát itt két e, külön típusú célről van szó, amelyek különbözőek. Mindkettőnek ugyanaz az integrációs célja, illetve ugyanaz a cél az, az integráció. És a harmadik probléma, amit szintén meg kell oldani a nyelvtanulással kapcsolatban, És ezt látjuk, hogy a befogadó központok is próbálják megoldani. Nagyon sok nyelvvel kapcsolatban kell megoldást találni, hogyha csak egyetlen nyelv lenne, de ugye nincs ilyen, hogy a menekültek nyelve különböző országokból érkeznek, tehát nagyon fontos éppen ezért különböző nyelvi gyakorlatokra megoldást találni. Ez egy más téma. De nagyon gyakran a befogadó központok nem a legnagyobb városokban vannak, és én nagyon sok középméretű várost ismerek, vagy kisebb vára, várost, ahol a szolidaritás, illetve a szociális integráció könnyebb, viszont a nyelvi válaszadás mindenre már kevésbé könnyű. Erről gondolkodtak-e? Vannak-e megoldási javaslatok? Ezek olyan problémák, amelyekkel a mindennap életben találkozunk a szakmai és szociális integráció kapcsán. Ami tetszik az önök projektjében, az az, hogy a nyelv maga, de másrészt a diplomák elismerése, tehát a szakmai integráció fontos, hogy segítsék a szociális integráció tehát a menekültek gazdagíthatják az európai um, sokszínűséget is. Én örülnék annak, hogyha felhívnánk a figyelmet arra, hogy mi az, amivel a menekültek gazdagítják a mi társadalmainkat. Köszönöm. Are you ready to try to answer all those questions? Készen, készen áll, hogy mindezek a kérdésekre válaszoljon. Válaszoltok francia? Rendben. Köszönöm a válaszokat. Nagyon érdekes, ami a diplomák elismerését illeti. Eh, júniusban, amikor ezt az elgondolást javasoltam, találkoztam egy fiatal lányjal Norvégiában, aki ehhez a kezdeményezhez csatlakozott, ez Norvégiából indul, de nem rendelkezett megfelelő dokumentumokkal, és ezt eh, a European Qualification Passports for Refugees kezdeményezés követte európai útlevél a menekültek számára. Hát itt eh, interjúk eh, következtek, eh, és annak érdekében, hogy megállapítsák azt, hogy egy adott szakmát betölthetnek-e. Tehát ez egy működő kezdeményezés, tudom az, hogy új mindez, az Európai Bizottság első vagy második éve indítja ezt a kezdeményezést. Nem tudom, hogy a sikert mértéke már valamivel. Ami pedig a nyelveket illeti, itt valóban van egy probléma. Angolul folytatom qualified, um... A menekülteknek a kvalifikációja, az ő tudásuknak az elismerése, annak is elismerése, hogy ez erőforrásként, előnyként jelenhet meg, az amit ők tanultak, hiszen ez számukra és a befogadó országok számára is egy fontos erőforrás lehet, hogyha a tudásukkal, tapasztalataikkal gazdagítják a fogadó ország mondjuk tudományos közösségét, és hát az, hogy nyelveket, ha tanítanak, az, az ő nyelvtudásuk, kultúrájuk is erőforrás lehet, azt is érdemes tanítani. Természetesen, ha megtanulják a fogadóország nyelvét, akkor a könnyebbé válik az életük, de úgy gondolom, hogy hogy a saját nyelvüket, kultúrákat is átadhatják, és számos kezdeményezés van Európa szerte, több ilyen platformon is találkoztam Németországban, például ingyenes német kurzusokat kínálnak fel, ez egy nyilván egy virágzó gazdasággal megvannak a megfelelő források, hogy ezt biztosítsák, de amikor én is ott jártam, és ott jártam, akkor én is láttam, hogy mennyire hasznos ez, hogy egy nyelvtanfolyamon vett részt az, aki olyan érkezik az országba, és néhány hét múlva már érezi a hatását, de az ő saját nyelvtudásuk is fontos lehet, hasznos lehet egy-egy munkahelyen. Köszönöm. Akkor most Christian Andersonnak adom át a szót Dániából. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Szeretném bemutatni, hogy a másodfokú oktatásban, középfokú oktatásban milyen lehetőségek vannak. Tehát szerintem a tagállamok alkalmazhatnák a vállalkozói ismereteket. A vállalkozói ismeretek oktatása azt jelenteni, hogy olyan területeken kapnak ismereteket, amelyeket nem ismernek. Ez nem jelenti azt, hogy egy vállalathoz mennek el a tanulmányaik után, hanem, hogy egy, vállal, egy vállalkozást indítanak. Tehát először jó ötletekre van szükség, koncepció kidolgozására, és a társadalmi támogatásról először is jó ötletek. Elképzelhető, hogy nagyon jó ötletek vannak a diákok fejében. Igazából, hogyha a tanterv támogatja a vállalkozói gondolkodást, akkor segíthet a jó ötletek tovább gondolásának. A vállalkozói program azt tanítaná meg, hogy mit lehet tenni az elképzelésekkel, hogyan lehet pénzhez jutni, és megvalósítani egy elképzelés, illetve hogy milyen gyenge pontjai lehetnek ennek. Az első és a második lépés az lehetne, hogy megnézik a kezdetet és a végét, és például egy vállalat létrehozását, vagy egy vállalkozás létrehozását hogyan lehet megkönnyíteni. Ez egy egész iskola évig tartana, hogy a diákok jobban koncentrálhassanak a vállalkozói programra. Harmad sorban az oktatási intézeteknek segíteni kell a diákoknak. Hogyha segítséget kapnak, akkor az ötleteiket sokkal könnyebben valósíthatják meg. Ez azt jelenti, hogy nem csak a diákok profitálhatnak, hanem a helyi üzleti élet is. Amennyiben vállalkozói programokat vennének be a tantervükbe az egyetemek, akkor szerintünk a munkanélküliséget is csökkenteni lehetne. Nagyon fontos az, hogy a középfokú oktatásban megjelenjenek már az a vállalkozói ismeretek. És a tagállamoknak pedig inkább iránymutatókat szeretnénk adni, mint megleckésztetni őket. Köszönöm. Igen. Glavajova asszony, utána pedig McIntyre asszony. Köszönöm. Köszönöm, Krisztián. Tehát eh, fején találta a szöget a vállalkozói oktatás igazából a humán készségek oktatása. Számomra eléggé furcsa, hiszen hogyha itt a humán készségekről beszélünk, akkor miért használjuk ezt a szót angolul soft skills, hiszen ezek a legkeményebb ismeretek. Néha vitázunk a parlamentben a vállalkozói oktatásról, és tudjuk, hogy nem mindenki lehet üzletember. De hogyha rendelkezünk ilyen ismeretekkel, akkor kialakulhat bennünk egy kép erről. Nagyon fontos, hogy tanuljunk innovációt, tanuljunk probléma megoldási készségeket. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy a fiatal generációk megismerjék ezeket a dolgokat. A, ennek az eredményét eh, a politikusoknál is látjuk. Azok a képviselők, akik itt vannak, azok eh, mind vállalkozói készségekkel is rendelkeznek. Éppen ezért nyitottak vagyunk az ilyen dolgok az új ötletek irányába. Tehát tökéletes elképzelés, támogatom, jó, hogy a helyi vállalkozókkal is összekötjük a diákokat, hiszen eh, valódi tapasztalatokat kapnak a fiatalok és a diákok, ez nagyon jó. És ne felejtsük el, hogy a tanárokat is tanítani kell. Hiszen ahhoz, hogy jó programunk legyen, vállalkozói programunk legyen az iskolába, ahhoz kell egy jó tanár is, aki tudja, hogy hogy lehet kiképezni a vállalkozókat. A támogatásommal számolhatnak. Köszönöm szépen! Akkor még néhány kérdést meghallgatunk. Akkor McIntyre asszony kap szót. Köszönöm. Teljes mértékben támogatom azt, amit Martina mondott nagyon szeretünk itt az Empl szakbizottságban a fiatal vállalkozókról beszélni, és a vállalkozói készségekről. A vállalkozói készségek ismerete nem jelenti azt, hogy rögtön egy vállalkozást indítunk, de sokkal könnyebb vállalkozást indítani. Nem csak Nagy-Britanniában, A 15-16 éveseknek már tanítanak olyan ismereteket, hogy hogyan tudnak például egy profitorientált üzletet megnyitni. Tehát ez nem muszáj, ne profitorientált legyen, lehet ez profitorientált vállalkozás is. És ez a fiatal vállalkozói program például azt is jelenti, hogy hogy lehet igazgatót választani, pénzügyi igazgatót, ügyvezető igazgatót, és a különféle iskolák versenyeznek ebben. Versenyeznek azzal, hogy például bemutatják a főkönyvüket, és az üzletek, a vállalkozások, amelyek a környéken vannak, pedig megítélik, hogy milyenek ezek a kísérletek. Tehát a tanárokat is tanítani kell. Hiszen elég gyakran az van, hogy a tanárok az iskolában, az egyetemen tanulnak, utána tanárok lesznek, ugyanabban a környezetben. De úgy gondolom, hogy vállalkozói tapasztalattal rendelkező tanárokra van szükség. Akik például létrehoznak egy költségvetést, hogy tudják, hogy milyen kockázatok, nehézségek vannak az üzleti életben. Szerintem a tanári szakmát is erősíthetjük az igazi életből való tapasztalatokkal, és ez segítene a programjának is. Köszönöm. Detjen úr. Äh, äh, Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Úgy gondolom itt volt néhány nagyon értékes felvetés, a, értékes a fiatalok számára, akik a pályaorientáció időszakát élik. Németországban nagyon sok um, tapasztalatot szereztünk a szakmai gyakorlat terén. Sok fiatal egy-egy vállalatban, vállalat kereteimből beleszagolta abba, hogy hogyan is néz ki a munkavilága, és és fontos, hogy azok, akik saját kezdeményezés alapján már elindulnak egy ágazat vagy egy szakma felé, hogy őket hamar eh, meg is ismertessük ezzel a világgal, és úgy gondolom, hogy ezt eh, mindenhol a fiatal körében terjeszteni kéne, hogy minél hamarabb a lehetőségeket használják ki, és a legjobb képzésben részesüljenek és ez mindenképpen a munkaadók, a vállalatok számára is előnyös lehet, hogyha minél hamarabb megismerik őket, és, és olyanok érkeznek hozzájuk, akik már ismerik és érdeklődnek az adott vállalat vagy az adott munka iránt. Köszönjük szépen! Morán Sartier asszony, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! ahogy Maturat Labajova kolléganő, illetve McIntyre kolléganőm elmondták, én is úgy gondolom, hogy ez a projekt kiváló, hisz ha jól megnézzük, akkor valóban az oktatás képzés és a, a munka, a vállalati világ között kovácsol hidat, ezek sokszor elkülönített uh, világok, ott vannak az ipari tanulók, a tanulószerződéses képzés keretében van, amikor ez megvalósul, de más képzésben részesülők számára ez nem adott, vagy túl későn találkoznak a vállalatok világával, ezért nagyon jó ez az ötlet, és fontos, hogy a vállalkozói készségekkel is megismerkedjenek minél hamarabb, ahogy az olvasás, a számolás, úgy minél hamarabb uh, az oktatásban meg kellene jelenjen a készség, és váljon ez természetessé. Aztán a másik nagyon fontos pont az az, hogy az oktatók az oktatókat is arra kellene kötelezni, hogy ők is tanulják meg ezt, a vállalkozói szellemet, a vállalkozói készségekkel találkozzanak ők is, a vállalati kultúra valódi integrációját lehetne akkor megvalósítani az oktatási rendszerben. Ez, az, hogy mit is jelent az, hogy költségvetést kell összeállítani, kockázatot kell vállalni, üzleti tervet kell összeállítani, egy vállalatot vezetni kell, mi ez mit takar, és ezek az ismeretek, tapasztalatok átadhatók. És az a túr által felvázolt projekt is itt kapcsolódik ez a történethez, hiszen ez a két projekt valamilyen módon kiegészít és támogatja egymást, hiszen amit a vállalatok, a vállalkozói ismeretekkel kapcsolatban megosztható, az, az kapcsolódik a másik projekthez és az, hogy erről egy papírt, egy végzettségi papírt, egy diplomát kap erről valaki, az ugye az az elismerése annak, hogy részt vett valaki valamilyen oktatásban, és amit itt ugye javaslunk, az az, hogy a további áltatható készségeket is sajátítsák el a fiatalok, és itt a szakmai mobilitás is fontos, a különböző posztokon, különböző helyeken ismerjék meg hogy hogyan működik egy vállalat, és úgy gondolom, hogy ez a munkanélküliség ellen is egy jó vakcina lehet. Úgy gondolom, itt három jó projektet hallhatunk, és különösen lenyűgözött az, hogy háromból kettő a többségi kultúrával foglalkozik, de emel elismerem ezt is, de hogy de hogy ez a kettő nagyon szorosan kapcsolódik össze, és ugyanakkor a szakképzett menekültek helyzete is megoldható, ha ezeket összekapcsolatjuk. Úgy gondolom, hogy az oktatási rendszer, ami túl merev, vagy e, elzárt a, a munkavilágától, a, az ahhoz vezető túl későn találkoznak ezekkel a tapasztalatokkal a fiatalok, és nehezen ö, kapnak munkát, illetve nem találják a munkadók sem a már adott készségekkel rendelkező fiatal munkavállalókat. És itt a probléma gyökerét tudnánk megragadni, ezért köszönetet szeretnék mondani ezekre a projektekért. Gratulálok, és csak bátorítani tudom önöket a további munkára. Köszönjük szépen, Márten úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nyilvánvalóan, amit itt látunk, az nagyon fontos az, hogy fiataloknak megmutatjuk, hogy, hogy a vállalkozói szféra hogyan is működik. Anélkül, hogy ők maguk is vállalkozóvá kell, hogy váljanak. Úgy gondolom, ez kiváló ötlet, de ezt nem csak a fiatalokra kellene korlátozni, a, a lakosság a valamennyi rétegét, csoportját Eh, érinti, az, ha csak a politikusokra gondolunk, ők sem ismerik feltétlenül a vállalatok életét. Az Európai Bizottság is nagyon jó példája annak, hogy egy elzárt világról beszélünk, eh, ott van egy foglalkoztatás ügyi biztos, egy versenyjogi biztos, egy kereskedelmi biztos, kutatással foglalkozó biztos a negyedik, itt négy külön biztos foglalkozik négy olyan területe, amelyek kiegészítik egymást, de mégis ha, ha másféle kérdést intézünk hozzájuk, akkor azt mondják, hogy nem én vagyok az és forduljanak a biztos társamhoz, és nem látnak bele egymás világába, nem látják azt, hogy hogyan működnek a vállalatok. Ha a vállalatokban is mindenki egyre csak a saját maga kis körével foglalkozna, akkor összeomlana egy-egy vállalat. Úgy gondolom, nekünk is tanulnunk kell a vállalatok működéséből, akár az Európai Bizottság szintjén is, és talán egyszer majd egyetlen egy biztos lesz majd a e négy dosszéért felelős, hiszen ezek kiegészítik egymást. Úgy gondolom, kiváló ötleteket hallhatunk, de mégis utalnék arra, hogy én vállalkozó szférából érkezem, de sok-sok politikus egyáltalán nem ismeri a vállalatok világát, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az egész társadalom számára, hogy ne egymástól elzártan dolgozzunk elszigetelten létezzünk. Köszönjük szépen, köszönöm a válaszokat, köszönöm, hogy elismerték ezt az ötletet. Amikor a tanárok tanításáról van szó, itt azért sok módon megközelíthető ez, és az egyik módja, hogy ezt megvalósítsuk, az az, hogy ne csak a diákokat vigyük ki az osztálytermekből, és vigyük be őket a vállalatokhoz, ahogy ugye az ipari tanulók esetében is ezt javaslják, hanem úgy gondolom, hogy a vállalatok képviselőt is elvetjük az osztálytermekbe. Helyi vállalkozásukat eh, elhívhatjuk a helyi iskolákba, hogy ott maguk közvetlenül mondhassák el, hogy ők mit gondolnak, mi lenne a helyes az oktatásban, hogy összekapcsoljuk ezt a két világot, és Martin úrral és egyetetek, hogy igen, jó, hogyha nyitottak vagyunk erre a megközelítésre, és igen, itt a többiek, az Artur ötletével nagyon jól összekapcsolta az én projektem. Köszönöm, talán a bizottság kíván reagálni, vagy összefoglalni a halatokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azon gondolkodtam, hogy az első és a harmadik projekt milyen jól együtt működhetne. Úgy gondolom, hogy különböző országokban Európa szerte már elindult az a kezdeményezés, hogy a vállalkozói készségeket megtalálják a diákok, és diák vállalatokat hozzanak. Érted, több mint tíz évvel ezelőtt az akkor biztos már ezt elindította, és és itt megtanulhatják a diákok azt, hogy hogyan kell egy vállalatot létrehozni, vezetni, de az igazi vállalkozói képzés még nem valósult meg ez a Junior Entrepreneur program, ez a fiatal vállalkozói program, ez 15-16 fiatalokra szorítkozik, és én úgy gondolom, hogy valóban jó ötlet, hogyha ezt kiterjesztjük a vállalkozói vállalati ismeretek oktatását, és nem csak néhány specializált oktatási intézményben, hanem általánosságban az oktatás területén. A fiatalok, akik jó ötletekkel rendelkeznek, úgy gondolom később is ö, ö, sokat profitáltak abban, hogyha uniós eszközökből, forrásokból támogatáshoz jutnak mikrofinanszírozási lehetőségek is vannak, vannak vállalati partnerségek, az Európa Szociális Alap is támogatja ezeket a kezdeményezéseket, és fontos, érdekes felvetés az is, hogy támogassuk a vállalkozói kedvet, a vállalkozást a menekültek körében a COSME program keretében is a KKV támogató programok, illetve a szociális innováció program keretében, és segítjük a menekültek vállalkozását, hiszen tudjuk, hogy ők nem férnek hozzá forrásokhoz, kölcsönökhez, hitelekhez megfelelő garanciák nélkül, akármilyen jó ötletekkel rendelkeznek, és igen, fontos, hogy az ő vállalkozói készségeiket, és támogassuk és segítsük a megvalósítását az ő vállalkozásaiknak, hogy jobban integrálhassanak a társadalomba. Én nem gondolom, hogy egyik másik vagy a harmadik projekt jobb vagy rosszabb lenne, nagyon jó projektek ezek, és e, nagyon jó megerősítés az, hogy hasonlóképpen gondolkodunk mi is, és a fiatalok is. Köszönjük szépen, ez még csak az első kör volt, és akkor most következik a második kör. Artur lesz az első hozzászólunk a második körben is. Néhány ötlet, vagy akár lehet, hogy bírálat is elhangzik majd az Erasmus Plus kapcsán. hiszen szeretne Artur valamit megváltoztatni az Erasmus Plus-ban. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, állok asszony. A második javaslatom, amelyet megosztanék önnel, az az, az új többéves pénzügyi keret lehetőségének kiaknázása, az Erasmus Plus forrásának megkettőzésével, megduplázásával úgy gondolom, hogy ki kell meg kellene ragadni a lehetőséget, hogy ki um, bővítsük a kínálatot a mobilitás tekintetében a szakképzés, a szakoktatás tekintetében is, bár itt fontos előrelépések történtek a szakképzési mobilitások a segítségével és az Erasmus Pro segítségével, mégis ez még mindig csak egy kis részét eh, eh, képezi a mobilitási programoknak, 17%-a a jelenlegi Erasmus lehetőségeknek valósul meg eh, szakképzésben, szakoktatásban részlevők körében, Ausztriában, és csak 8 helyen lehet ezzel a lehetőségen élni, és az Erasmus Plus 2016-ban is azt mutatta, hogy bár volt 1100 szakoktatás területéről pályázó projekt, de ezeknek nagy része, eh, több mint a fele nem kapott támogatást, mert a pályázatok nem voltak megfelelően, miközben a felsőoktatásban 97% a projekteknek, a pályázatoknak támogatást nyer. Pedig hát ez egy több évszázados hagyomány, ugye a vándorévek hagyománya, amikor az inasok útra keltek külföldön. Úgy gondolom, hogy a szakoktatás területen a mobilitást támogatni kellene, ez fontos. Az elismerés, a kölcsönös elismerés a képzéseknek a megfelelő minőségbiztosítás és az átláthatóság fontos szerepet játszott az európai képesítési keretrendszer is, de fontos az, hogy megfelelő finanszírozási alapja is legyen ennek, és elkötelezzük magunkat forrásokkal is a szakképzésbeli mobilitás mellett. Az Erasmus Plus segít, segíthetné és segíteni is kellene a sikerét a, a projekteknek, pályázatoknak a szaktatás terén nagyobb arányban járjanak sikerre a pályázatok, méghozzá hátrányos helyzetben lévők számára is különös segítséget kellene nyújtani. Különösen az lenne jó, ha ezek a mobilitási programok a jövőben nem e, uniós támogatás nélkül valósulnának meg. Jó lenne, hogyha nagyobb lenne az eredményességi ráta, az Erasmus Plus-ban egyre többen vesznek részt, és írják alá a mobilitási kártát a szakoktatás területén. Ez segíteni azt is, hogy, hogy, hogy egyre több munkaadó és befogadó vállalat is jelentkezzen, de ehhez nekik is támogatást kell nyújtani. A fiatalok egyértelműen Európa pártiak, különösen azért, mert hogy új lehetőségeket teremt az EU az ő életükben, de az, hogy mindannyian tudjanak az európai szociális dimenzióból profitálni, most meg kell ragadni ezt a lehetőséget, kérem, tegyék ezt meg. Köszönjük szépen! sokkal Labajova asszony kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megint csak, a, mintha az én jegyzeteimet, az én ötleteimet ismertetné itt. Artur, én voltam az egyik azoknak a képviselőknek, akik három évvel kezdték a pilóta projektet az Erasmus a szakoktatásban címmel. Én nagyon közelről ismerem ezt a területet. Először is szeretném elmondani, hogy még mindig küzdünk azzal, hogy az egyes tagállamokban eltérő a szakoktatás, és fontos lenne egy közös kárta, hogy az Erasmus keretén belül a szakoktatás, szakképzés területen a mobilitás működjön. Hazámban, a cseh köztársaságban szoros kapcsolatok állnak fel Németországgal, gazdasági kapcsolatok, kereskedelmi, beruházási kapcsolatok állnak fel a két ország között, de a a német duális rendszer egyszerűen nem húzható rá a cseh oktatási rendszerre. Mi Ausztriával kell, hogy itt összekapcsolódjunk, hiszen ott más a rendszer, és úgy gondolom, hogy e, így tudunk elindulni, hogyha tanulunk mástól, és így tudunk egy közös kártát kialakítani, felállítani fontos tehát, hogy az Erasmuson belül erősebb szerepet kapjon a szakoktatás szakképzés, de ehhez a mobilitás, a képzettségi elis, kölcsönös elismerése az, ami nagyon fontos. Aztán a nyelvoktatás. A szakképzésben, a szakoktatásban nem olyan elterjedt az, hogy nyelveket tanulnak a diákok, mint mondjuk felsőoktatásban, ez magától értető. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyelvoktatás is erősíteni kellene a szakoktatásban, és van egy harmadik, egy gyakorlati probléma is, a diákok lehet, hogy nem is látják a lehetőségeket, és egy, egy nemzetközi menedzsmenttel foglalkozó diák biztos, hogy hamarabb találkozik a lehetőségekkel, míg egy szakképzőhelyen nem biztos, hogy van megfelelő nemzetközi titkárság, ahol egyáltalán ezzel a témával, a pályázatokkal foglalkoznak. Amikor először foglalkoztunk ezzel a területtel, akkor én 750 cseh szakoktató, szakképző helynek személyesen levelet írtam, amikor az első pályázati lehetőség megnyílt a szakoktatás, szakképzés területén az Erasmusban, és a saját irodámon belül külön lehetőséget nyújtottam a konzultációra, mert hogy a helyeken a cseh szakképzőhelyeken egyszerűen nem is volt erre kapacitás, vagy lehetőség arra, hogy a nemzetközi projektekkel foglalkozzanak és segítsék a diákok mobilitását. Artur, köszönjük, nagyszerű ötlet, talán nekem, vagy együtt kellene dolgoznunk. Köszönöm, most pedig Decsen, Decsen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először én is szeretnék, a, szeretném Agnes Jonger az kolléganőm üdvözletét tolmácsolni, aki a költségvetéssel kapcsolatos árnyék előadó ülésen van az Erasmus plusz költségvetésével kapcsolatos ülésünkkel ő volt az, aki amellett kardoskodott, hogy meg háromszorozzuk a költségvetését az Erasmus plusznak, és a szocialisták emellett elkötelezettek. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy a szakképzés területén még többet fektessünk a mobilitásba, és megadjuk a lehetőséget a szakképzésben résztvevő diákoknak is, hogy határon átnyúló tapasztalatokat szerezzenek, és hát pontosan erről beszéltünk a német nyelvű országokban. Igen, ez létezett, ez a régi hagyomány, hogy vándorútra indultak a, az inasok, de Franciaországban más, és úgy gondolom, hogy pozitívan tekintetnek erre a mobiltási lehetőségre, mi támogatni fogjuk, és azt szeretnénk elérni, hogy kezdete fogva a szakképzés részét képezze ezt, és világosá váljon mindenki számára, hogy a szakképzés bizonyos elemeit külföldön is teljesíthetik, és eh, mindenki így eh, kiegészítheti a maga képzését külföldi tapasztalatokkal. Szívesen látnám, hogy azzal is foglalkoznának esetleg, hogy a, a szociális partnerek, szakszervezetek eh, összességében mennyire kerülnek bevonásra, mert érdekes lehet az összerepük is abban, hogy a fiataloknak minél hamarabb megadjuk a lehetőséget, és a támogatás is nyújtsunk, akár az, hogy a képzésüket széles körben végezhessék, és a nyelvileg is több e, ismeretet tegyenek szert, a határokon át nyúlva, és tanulhassanak, és ehhez szükséges az, hogy közelítsük egymáshoz a képzési modelleket, kölcsönösen elismerjük a végzettségeket, és így lehet pozitív lehetőséget és pozitív érzeteket teremteni a fiatalok körében, hogyha jó tapasztalatként érik meg azt, hogy máshol külföldön is elvégezhetik a képzésük egy-egy elemét. Olaszország, Spanyolország, Németország között volt tapasztalatom egy csereprogrammal. Úgy gondolom, hogy minél több országban biztosítani kell a fiatalok számára, hogy hogy a szakmai képzésük egy-egy részét, egy idejét, egy-egy hónapját külföldön töltessék, és igen, a szakképzés, a szakoktatást ugyanolyan fontosságúként kell kezelnünk, mint a felsőoktatást az Erasmus Csere programjaiban. Artur, szeretnél reagálni? Tessék! Köszönöm szépen! különösen kiváló alkalom ez, hogy megvitathatjuk ezeket a lehetőséget. Én is most a felsőoktatási képzésemet zárom le, három területes foglalkozom az egyetemen, és a kölcsönös elismerése és a különböző készségfejlesztő oktatási rendszerek valóban fontos kérdéseket vetnek fel, ez egy nehéz probléma de szeretném továbbra is hangsúlyozni azt, hogy a tények, amelyeket itt bemutattam, azt mutatják, hogy milyen hátrányos helyzetben vannak a szakoktató szakképzéssel foglalkozó intézmények, milyen kevés forrás támogatást kapnak. Fontos, hogy ezt is szemről tartsuk, hogy azok, akik ilyen szakmai képzést nyújtanak, az ő esetükben, akik a kartához csatlakoztak, a, náluk a pályázatok több mint 90%-a sikerrel jár. Ez azt ö, ö, sugalja azért, hogy itt valóban pénzügyi támogatás kell az, hogy megfelelően pályáz, megfelelő pályázatokat nyújtsanak be, és emellett pedig úgy tűnik, hogy sokan nem kapnak megfelelő tájékoztatást, az Erasmus Plus ökoszisztémájába még integrálni kell őket és hát beszéltünk az hogy miért is fontos ez. Nyilvánvaló a, a, az önképzés, a fejlődés szempontja, nyelvek tanulása, kulcs kompetenciák, a soft készségek elsajátítása, de emellett van ennek egy nagyon gyakorlati haszna is, és ezt sokszor nem is említjük meg ez pedig az, hogy nagyon sok a korai iskola elhagyó a fiatalok körében. Tízből egy diák a, a, az unióban nem rendelkezik eh, felső középfokú végzettsége, és a fiatal tanulók 16 és 19 év között eh, felerészt szakképzésben vesznek részt és itt a, az ezzel foglalkozó projekt egy tanulmányt kiadott, és, és azzal foglalkoznak a tanulmányokban, hogy miért is hagyják el korábban az iskolát, a szakképzésben tanulok. Itt általában motiváció hiánya és a perspektíve hiánya jelenik meg, és ezért hagyják abba a szakképzést. És az a kilátás, hogy valaki külföldre mehet és tovább fejlődhet, ez úgy gondolom, hogy segített annak a problémának a megoldásában is, hogy ne hagyják el korán a iskolát, tehát más problémákra, nem is csak a készségfejlesztése kapcsolatos problémákra is megoldást kínálhat a szakképzés erősítése az Erasmus plus belül. van a Sartré asszony, a következő a szólónk? Je ne serai pas Elnök asszony. Arthur mondott egy nagyon fontos dolgot, nagyon gyakran az FP, az Erasmus Plus olyan személyekre eh, került kialakítása, akik képzésben vesznek részt. Ami engem illet, én a mobilitást szeretném erősíteni olyan fiatalok esetében, akik a képzési rendszerből végzettség nélkül kerültek ki, hiszen itt nagyon fontos a földrajzi mobilitás. Fontos, hogy újból fel tudják építeni magukat. És ez tulajdonképpen az alapja annak, amire aztán fel lehet építeni magát a képzést. Ez az első Um, előnye az európai mobilitási programoknak. Mindegy, hogy melyik programról van szó, azok a személyek, azok a fiatalok, akiknek nincsen uh, végzettségük, elvesztették az önbizalmukat és a saját pozitív önképüket, tehát nagyon fontos uh, mobilitást kialakítani, bármilyen ágazatról is van szó, még akkor is, hogyha nem beszélik uh, annak az országnak a nyelvét, ahova utaznak. Én például Közép-Franciaországból, Litvániába, Görögországba, Spanyolországba küldtem fiatalokat, anélkül, hogy az ország nyelvét beszélték volna. Büszkén tértek haza, és újból kedvet kaptak a képzéshez, és voltak elgondolások a fejükben. Tehát uh, ez a konstrukció nagyon-nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy erre tudjunk építkezni. Ami pedig a második pontot illeti, önök nem eh, beszéltek eleget a eh, jelöltekről. A fiataloknál, ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél a mobilitás eh, félelmet kelt. Tehát nagyon fontos egy, egy megoldást találni arra, ami enyhíti ezt a félelmet, és azt gondolom, hogy azt kell előtérbe helyezni, hogy azok a fiatalok, akik részt vettek az Erasmus programban, a szakmai mobilitási programokban, illetve a földrajzi mobilitási programokban minél hamarabb kerüljenek vissza a munkába. Tehát itt fontos, hogy legyen egy felgyorsító tényező. Ezek a fiatalok esetében a munkanélküliség kevésbé jelent veszélyt, és ezeket az érveket nagyon jó lenne pozitívan felhasználni, annak érdekében, hogy ezeket a fiatalokat bátorítsuk arra, hogy részt vessenek, vegyenek a múltes programokban. És az olyan jellegű programok, mint az Erasmus Plus, bárkiről, bárkivel is beszélünk, mindenki hallott már a vállalkozásoknál ezekről a programokról, nyilván a költségvetést ez meg kell növelni, és itt nagyon fontos, hogy a költségvetési kapocs nagyon fontos legyen, hiszen a foglalkoztatás előnyei nagyon fontosak. Tehát nagyon fontos pozitív módon használni ezt a, az eszközt, azért, hogy több jelöltünk legyen ezekhez a programokhoz. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Akkor Gime Desonnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. A másik gondolatom az, hogy hozzunk létre egy európai menekülteknek szánt inkubátorprogramot. A menekültek így hozzáférhetnének az európai országban lévő vállalatok tapasztalatához kapnának európai pénzügyi, jogi és adminisztratív segítséget. Hiszen ez a projekt a menekülteket integrálna a társadalomba, és fenntartható foglalkoztatási mechanizmusokat hozna létre a menekülteknek, és ez diversifikálna az európai vállalkozói piacot is. Nagyon fontos, hogy az egyenlőségek, egyenlőtlenségeket megszüntessük, és hogy lehetőségeket adjunk a stigmatizált csoportoknak, sajnos a menekült hátterű emberek körében nagyon nagy vállalkozói foghí van. Számos szerkezeti akadály van, nem jutnak hozzá beruházási hálózatokhoz, az üzleti lehetőségekhez, és szükségük van adminisztrációs és jogi segítségre is. Hiszen nem ismerik a jogi eljárásokat, és ez miatt hibákat követnek el. Nagyon fontos az, hogy készség megosztó hálózatokhoz is könnyebben hozzáférjenek. Az üzletek sikerét is garantálhatjuk. 87% a túlélési esélye a ilyen inkubált, az ilyen kísért vállalat alapításoknak. Az UNHCR is indított egy ilyen üzleti inkubátor programot, és itt külön menekültek számára hoztak létre ilyen programokat. De például Norvégiában is látunk ilyen programokat a menekültek számára. A menekültek vállalatai lehetőséget nyújtanak a többi menekült könnyebb befogadásához is, hiszen segítségükkel könnyebb a diszkriminációt is leküzdeni. Első kézből tapasztalom az ilyen sikereket, hiszen egy menekült nő kapott lehetőséget, és most már ő is menekülteket segít. És szorgalmazza, támogatja a menekültek vállalat alapítását, vállalkozásait. Nagyon fontos az, hogy a üzleti, a vállalkozások összekössék az embereket, hogy közösséget alakítsanak ki. Nagyon fontos az, hogy a társadalom is profitáljon ebből. Az inkubátor program mindenképpen segítene a mentorálásban, irodai, adminisztrációs készségek elsajátításában. Új munkahelyek születhetnek, és a menekültek pedig gazdasági szereplőkké válhatnak. És hozzájárulhatnak az európai innovációs térség fejlesztéséhez. Azért mutattam be ezeket az elképzeléseket önöknek, mert szerintem a vállalkozó menekültek szorosabbá teszik a kapcsolatot saját maguk és a befogadó ország között. Köszönöm. Mr. Detchen? Bin... Äh, úr. Nagyon, nagyon tetszik Tezsan asszony ötlete, hiszen tényleg nagy potenciál áll lehetőségünkre, és Európa számára pedig ezt ki kell használni. Bátorítani kell az embereket, hogy vállalkozzanak. Hogy saját maguknak nyújtsanak segítséget és hogy gazdaságilag is olyan önállóak, hogy nem szorulnak segítségre, hanem hogy eh, a saját képességeikkel, készségükkel, amelyet a régi hazákban szereztek, olyan helyzetbe kerüljenek, hogy egy kis kockázati tőkével, vagy valamilyen startup segítséggel vállalatot, vállalkozást alapíthassanak. Tehát szerintem ez a Twitterbox egy nagyon jó ötlet. Hiszen építeni lehet azokra a készségekre, amit hoznak a menekültek. Nagyon fontos például a nyelvtanulás. De számosan készség van, amely túlmutat ezen, és mindenképpen beszélnünk kellene erről, hogy hogyan lehet ilyen modelleket előmozdítani. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném reagálni? Nagyon röviden de hosszabban is beszélnék szívesen erről a projektről, hiszen személyesen úgy gondolom, tehát nagyon sokat kellett kutatnom, és tudjuk, hogy nincs sok ilyen tanulmány, de például Nagy-Britanniában a menekült lakosság 20%-a magasabb képzéssel rendelkezik és mégis óriási a körükben a munkanélküliség. Rengeteg lehetőséget vesztünk el, és erről mindenképpen szeretnék még többet is mondani. Morán Serti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahhoz csatlakoznék, amit a kollégám az imént mondott, Nekem is tetszettek azok az elgondolások, amelyeket önök megfogalmaztak. Én itt az operatív részbe gondolok, tehát mi is a következő lépés? És van egy kérdésem, amely igen foglalkoztat, ez pedig a területi kérdés. Gyakran a menekülteket befogadó központok, mint ahogy említettem, kis városokban vannak, nem feltétlenül nagy városokban. És felmerül a kérdés, hogy itt hogyan tudjuk az inkubátor eszközét alkalmazni, mind a mellett, hogy ilyen szétszórt területen vannak a menekültek Franciaországban, a menekült központok nagyon szétszórtan találhatóak és az inkubátorok inkább egyetemi városokban találhatóak, vagy pedig különböző technológiai megoldásokat támaszkodnak, amelyek a vállalkozásoknál találhatóak. Önök gondolkodtak-e olyan rendszerekről, amelyek segítségével távoktatást lehetne megoldani, hogyan lehet megoldani azt, hogy egyrészt a menekültek, befogadó központok szétszórtan találtak az inkubátorok pedig inkább a városokban, egyetemi városokban találtak az egyetemeken. Hiszen ha ez így van, akkor csak a nagyvárosok tudnak csak ebből profitálni, de nem ez a cél. Tehát gondolkodtak-e olyan stratégiákon, amelyekkel meg lehet oldani ezt a földrajzi probléma kérdését? I, I think this is an opportunity to... Szerintem ez jó lehetőség, hogy előnyt kovácsoljunk ezekből a nehézségekből, és a helyi vállalkozásokat, a helyi mentorokat is meg kell győzni, hogy részt vegyenek ilyen kisebb programokban, és a menekülteknek mindenképpen a helyi vállalkozásokkal kell együttműködniük. A beruházók esetleg ideális helyzetben vannak, a tőke jöhet európai forrásokból is, de ez egy lehetőség. hiszen itt lehetne egy ilyen szociális vállalkozási üzemet létrehozni mindenhol. Köszönöm szépen. Most eh, Christian Anderson Melbynek adom át a szót. Köszönöm. Másik elképzelésem az, hogy segítsünk az oktatási intézményeknek, hogy eh, a helyi közösségekkel előmozdítsák a szakmák tanulók helyzetét, hogy csökkentsük a munkanélküliséget. És nagyon fontos az, hogy megfelelő módon segítsünk a szakmát tanulóknak. Tehát mindenki, nem minden munkáltató olyan bátor, hogy alkalmazzon szakképzésben résztvevő tanulókat. De hogyha a szakképzési lehetőséget adunk a fiataloknak, akkor több tapasztalatuk lenne, és ők akkor nyilvánvalóan vonzóbbak a munkáltatóknak is. Nagyon fontos az, hogy a munkáltató tudja, hogy a munkavállalónak már van bizonyos tapasztalata, és hajlandó tanulni. Ez pedig mindenkinek előny lenne, aki munkát keres. A rövid, intenzív szakképzés mindenkinek érdeke. Nagyon fontos az, hogy a szakképzési időben olyan kérdésekre fókuszáljanak, hogy mit szeretnél tenni, és nem az, hogy mi akarsz lenni. Nagyon fontos, hogy az oktatási intézmények a lehető legjobban tervezik meg a szakképzéseket. Ez azt jelenti, hogy néhány elméleti óra plusz gyakorlati foglalkozás áll össze. Az oktatási intézményekkel való együttműködés nagyon lényeges, és ez a vállalatoknak is vonzóbbá tenni a szakképzést. Németországban nagyon jó tapasztalatok vannak a szakképzést tekintve. A fiatalok munkanélkülisége hatékonyabban enyhíthető lenne a megfelelő szakképzés intézkedésekkel. Nagyon fontos lenne, hogy az oktatási intézmények támogatást kapjanak azok érdekében, akiknek szakképzést kínálnak fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a bizottság kéri a szót, tessék. Köszönöm szépen. Említettem, hogy a projektek, amelyekről olvastam, már a címükben is felkeltették az érdeklődésemet, és egy újabb megerősítés ez most annak, hogy partnerségre van szükség az bemutatott összes ötlet esetében partnerségre van szükség az oktatási intézmények, a vállalati szféra és a szakpolitikusok között partnerségre van szükség. Ezen kívül pedig a tanulszerződéses gyakorlati képzési rendszer minél nagyobb kibővítése nagyon fontos, ez a bizottság részéről is egy fontos kezdeményezés. A fiatalokat támogatunk abban, hogy ilyen gyakorlati képzésben vegyenek részt, és hogy könnyebben azonosítsák azt, hogy mit szeretnének tenni, és mivel szeretnének foglalkozni a jövőben, és akik gyakorlati képzést szeretnének, ez számukra fontos, hogy megtanulják, hogy mivel is jár ez, milyen fegyelemmel, milyen napi rutinnal ez a fajta tanulási folyamat, és fontos lépés ez, ha mindezt már elsajátítják, és jó helyen tanulnak, hogy munkaerőhány ellen is felépjünk. Több ezer vállalat csatlakozott, hogy 900 ezer ilyen helyet biztosítsanak a diákoknak. Bécsben került sor a harmadik szakoktatási napok című rendezvényre, és itt a vállalatok is eh, továbbra is elkötelezettnek mutatták magukat, és továbbra is be akarnak vonódni hogy abba, hogy a fiatalok elsajátítsák az ő segítségükkel azokat a készségeket, amelyekkel majd boldogulhatnak a munkavilágában. És örülök, hogy itt is az egyik projektben, az ötletben megjelent ez a tanulószerződés, és ipari tanulói képzés, és az Erasmus program keretében egy kísérleti projekt is elindult, az Erasmus Pro a parlament kezdeményezésére indult ez el, de most már a jövőben az Erasmusnak egy állandó programját fogja képezni, és itt szakképzéses szakoktatással foglalkozó szakembereket támogatunk abban, hogy menjenek el külföldre egy csereprogram keretében, és egyrészt meglátják azt, hogy ők mire képesek, másrészt pedig meg, meg ők is új megközelítésekkel, vállalkozói megközelítésekkel találkozhatnak, és úgy gondolom ez is gazdagítani fogja az Erasmus programot és az Európai Szociális Alap már most is, a jövőben pedig továbbra is elkötelezett, hogy további támogatást nyújtson általános helyzetű fiataloknak, hiszen az Erasmus jelenleg a, a, e, nem nyújt elegendő támogatást, a, és a nemzeti programok ugye szintén e, segítik az Erasmus programban résztvevőket, hogy és a szociális alap is, hogy ha az Erasmus programban nem kapnak elég támogatást, akkor a megélhetés, a külföldi élétel történő megküzdést anyagilag is támogassák a cserediákok esetében. Köszönjük szépen. Morás Sartai asszony kapja meg a szót, majd megint álljára a tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kitűnő előadást hallottunk a bizottságtól minden eh, létező program esetében, és nagyon örülök annak, hogy hallottam az önök projektjéről és a gyakornoki helyek javításáról. Annak érdekében, hogy a gyakornokok döntessenek arról, hogy milyen irányba szeretnének haladni. Nagyon fontos, hogy mindannyian tegyünk erőfeszítést, ez pedig a különböző szakmák ismerete, a mai szakmák ismerete. Nagyon gyakran azt látjuk, ami az orientációt illeti, a gyakornoki helyek felé, hogy itt olyan szakmák esetében jelentős mértékben megváltozott a, a, a szakmák miensége a korábbi generációkhoz képest. Hát mai szakmát szeretnének választani a fiatalok, nagyon sok kommunikációra van szükség, azért, hogy hatékonyabb és vonzóbb legyen ez a gyakornoki állás a szakmák nagyon sokat változtak, most is változóban vannak, tehát nagyon fontos um, ezeknek az aktualitását bemutatni. És azt gondolom, hogy itt uh, számos kultúra kérdése is felmerül, tehát nagyon fontos, hogy vonzóvá eh, tegyük eh, a gyakornoki helyeket. Azt gondolom, hogy itt van egy kiegészítő kapocs, amelyre szükség van az önök projektjének, és én támogatom az említett célt. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm, McIntyre asszony. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az elgondolást azt gondolom, hogy nagyon fontos erőteljesebb kapcsokat kialakítani a vállalkozások és az iskolák, eh, főiskolák között, ami a rövid távú gyakornoki eh, helyeket illeti, vagy a munkatapasztalatot, ezek a területek sajnos hiányosak. Ki az, aki ezt szervezi? Én ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy eh, önöknek vannak megjegyzéseik. Én azt gondolom, hogy például a kereskedelmi kamarákat is fel lehetne használni ennek a célnak az érdekében, azért, hogy ők vállalják ezeket a projekteket, a, annak érdekében, hogy gyakorlati tapasztalatra szertessenek a fiatalok, illetve hogy munkahelyi tapasztalatokat szerezhessenek. Néha azt mondják a cégek, hogy uh, nem túl uh, megoldható ez a kérdés, de én azt gondolom, hogy ha tényleg szeretnének, akkor találhatnak erre lehetőségeket. Amint Elizabeth Morán Sartyi asszony mondott, ezt is támogatni szeretném, arról, hogy a munkavilága változik, és néha az embereknek nem jók az elgondolásaik, és nincsen gyakran kapocs uh, a tantárgyak között, amelyeket lefed a um, az iskolai tanrend, illetve a szükséges ismertek között. Nagyon nehéz eldönteni azt a fiatal, eldönteni azt a fiatalnak, hogy mi az, amit tanulnia kell azért, hogy ez egy bizonyos munkájhez vezethessen. Tehát segítenünk kell a fiatalokat ebben, ennek a kapocsnak a megtalálásában, azt gondolom, a több gyakorlati tapasztalat gyakornak állásba töltése, ez a gyakorlatban működik, de az említett kapocs hiányzik, hiszen enélkül nem működik az egész. Thank you all. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a pódiumon ülőknek, illetve a teremben ülőknek is a részvételt. az interneten is követhették eh, az érdeklődők ezt az ülés az Európai Parlament weboldalán, a webstreamingen keresztül, tehát többen eh, követték az elhangzottakat, mint amennyien itt a teremben vannak, a bevezetőjüket, javaslataikat, gondolataikat, illetve a vitát is a parlamenti képviselőkkel. És eh, remélhetőleg ez egy hagyományt teremthet, megpróbáljuk majd elérni azt, hogy eh, folyamatosan találkozzunk, illetve hogy eh, tájékozódjunk a helyzetről. Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm, hogy eh, válaszoltak a kérdéseinkre, és köszönöm, hogy elmondták a saját történeteiket, elmondták azt, hogy önök mit gondolnak arról, hogy a jövőnek hogyan kéne kinéznie, illetve hogy önök milyen jövőt szeretnének. Hát nagyon érdekes volt ez a mai találkozó, és köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm szépen, hogy megpróbáltak részletesen válaszolni kérdésekre, arról beszámolni, hogy önök mivel is foglalkoznak, miről is álmodnak. Köszönjük szépen még egyszer a részvételt! Then we will proceed with... Folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Egy prezentációról van szó, és pedig az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége harc a gyermekszegénység ellen az alapvető jogok kérdése című tanulmányát fogjuk megismerni. Örömömre szolgál, hogy lehetőségünk van arra, hogy Gregorio Curkaszt üdvözölhetjük, aki a téma szakértője, az alapjogi ügynökségnél dolgozik, és ő mutatja be a jelentést, és egy fő címmel kezd. Átadom a szót. És üdvözlöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a meghívásért a szakbizottságoknak, hogy lehetőséget kaptunk, hogy bemutassuk ezt a jelentést hogy hogyan léphetünk fel a gyermekszegénység ellen. Természetesen köszönetet szeretnék mondani támogatásukért is, amelyet az alapjogi ügynökség kap. A jelentés célkitűzésére szeretnék kitérni, tényekre koncentrálnék, a fellépés jogi kereteire, hogyan küzdhetjük le a gyermekszegénységet. Végül, de nem utolsó sorban, a korábbi vizsgálatunkat is szeretném bemutatni. Tehát ez a jelentés. Tehát azok számára, akik esetleg nem ismerik. Online is megtalálható, a honlapunkon. Remélem, hogy működik. És a jelentést október 17-én publikálták. Ez pedig a szegénység ellenes világnap. Szinte egy év telt el azóta, hogy a szociális jogokról szó esett, az alapvető üzenete pedig néhány megjegyzés a jogi keretekről. Megpróbálom minél rövidebbre fogni a mondandómat, hiszen elég késő van már, és gondolom mindenki fáradt. mi a jelentés célja. Nagyon fontos, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy a gyermekszegénység sajnos nagyon is jelen van az Európai Unióban. Tehát egy nagyon releváns téma Európa számára. Európa nem mentes a szegénységtől, és a gyermekszegénységtől sem. A vita során egy szociálisabb Európát ért szeretnék láncsat törni a gyermekek szempontjából. A kiinduló pontunk az, hogy nem építettünk szociális Európát, amennyiben nem teszünk a szegénység ellen, főleg a gyermekszegénység ellen. Hiszen 25 millió gyermek él a szegénységi küszöb alatt az Európai Unióban. Az egyik alap üzenetünk pedig az, hogy szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a gyermekszegénység elleni harc nem csak politikai prioritások kérdése, hanem alapjog. És pedig minden Európai Uniós ország számára és minden európai országra kötelességet is ró. Hiszen nagyon sokan szegénységben élnek az Európai Unióban, és aggasztó a helyzet, és nagyon sok gyermeknek nem jut megfelelő lakhatás, nincsen megfelelő szaniter ellátás, és ez pedig egyértelműen az emberi jogok megsértése. Mit mondanak a tények? Körülbelül 25 millió gyermek van az Európai Unióban, tehát igazából minden negyedik gyerek vagy szegénységben, vagy szociális kirekesztettségben él körülbelül 2 millióan a szegénység három ismérvével rendelkezik, tehát a szegénységi küszöb alatt él, ahogy ezt az Eurostat definiálja, súlyos anyagi nélkülözések közepette élnek, és olyan területeken laknak, ahol eh, a munkaerőpiacra jutás nagyon bonyolult. Az elmúlt évek trendje azt mutatja, hogy növekszik -e a szegénységben élő gyermekek száma. A 2012-es válság óta emelkedett a számuk. A legrosszabb 2012-ben volt a helyzet, amikor a megfelelő mutató 28%-ra emelkedett. A legutolsó Eurostat adatok szeptemberből származnak, és 4%-os növekedést mutatnak. De nagyon magasak ezek a számok, és a szegénységben élő gyermekek száma magasabb, mint a szegénységben élő összlakosság aránya. Az üzenet az, hogy a a gyermekeket jobban érinti a szegénység, mint a 18 évnél idősebbeket. Egy másik téma, és itt ismét óriási különbségeket látunk a tagállamok között, tehát a Romániában, Bulgáriában a gyermekek 40%-a él szegénységben Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Magyarországon 30%-uk, és néhány eh, gyermekcsoport, mint például a roma gyermekek, vagy eh, migráns hátterű gyermekek, még eh, rosszabb helyzetben vannak. Még egy további tényt említenék, tehát ez a háztartás összetétele. Az egyedül nevelő szülők nagyobb kihívásokkal küzdködnek, és természetesen az oktatási szint is szerepet játszik, minél alacsonyabb a szülők iskolázottsága, annál nagyobb a veszélye a gyermekszegénységnek. Itt egy térképet láthatnak. Ez vizualizálja az adatainkat. Tehát látszik, hogy hát igazából az látszik, amit már elmondtam, mely országok szembesülnek magasabb gyermekszegénységgel, Ezek a számok egy összehasonlítást mutatnak, tehát ez az általános lakosság és a roma lakosság összehasonlítása. Ezek az adatok az EU MIDIS kutatásból származik, ezt 2015-16-ban folytatták. Azt mértük, többek között, hogy hogyan élik meg a roma háztartások és a migráns háztartások a szegénységet. Tehát ez a roma háztartásokra vonatkozik. Látható, hogy döbbenetes számokról van szó. Még akkor is, hogyha a roma háztartások 90%-a szegénységben él. Tehát ezek a tények. Nézzük most a jogi kereteket. A gyermekszegénység elleni harc jogi kötelezettség, tehát nem csak politikai prioritás. Az alapjogok 24. fejezete garantálja a gyermekeknek a védelemhez való jogot és a gondozáshoz való jogot. ennek a kartának ugyanaz a jogi értéke, mint az európai szerződéseknek. Tehát kötelező az Európai Unió tagállamaira, amikor az európai jogot alkalmazzák. Ugyanúgy, mint az irányelveket vagy a rendeleteket. Tehát, hogyha egy tágabb képet látunk az összes európai tagállamról, Tehát az összes Európai Uniós tagállam ratifikálta a gyermekek jogáról szóló kitételeket. Tehát a gyermekek jogai relevánsak a gyermekszegénység elleni harcban. Tehát a egyezmény 27-es fejezetében Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalon éljen. Az EU tagállamainak jogi kötelezettségük van, a szerződések kontextusában, tehát az európai, az Európa Tanács szociális kartája értelmében is, ez nem, ez, ez nem csak az európai tagállamokra vonatkozik. Tehát a szociális karta az Európa Tanács tagállamaira vonatkozik. És egy felülvizsgált szociális kartát is elfogadtak, de a karta nem csak inspiráció a munkánk számára, és itt számos előírás kötelező. Tehát, hogy említettem, az Európai Szociális Jogok Kartának 27. fejezete foglalkozik a gyermekek és a családok jogaival. Egy másik dolog, ami a jogi keretekre vonatkozik, Tehát a tagállamok kompetenciája az, hogy a nemzeti hatóságok és a nemzeti intézmények kötelessége, hogy foglalkozzon a kérdéssel. De az Európai Uniónak még nagyon fontos kompetenciái vannak, tehát például, hogy a tagállamoknak segítsen fáradozásaikban politikai eszközök az EU szintjén. A jogi kerettek utána szeretném bemutatni, hogy az Európai Unió hogyan válaszol a kihívásokra. 2013-ból származik egy ajánlás a gyermekek jogének tekintetében. Igazából ez egy puha jogi eszköz, de nagyon fontos, hiszen politikai keretet ad, amikor a gyermekszegénységről van szó. Három pilléren nyugszik az ajánlás, tehát hogyan jussanak megfelelő forrásokhoz a szülők, tehát vagy szociális segélyek, vagy a munkaerőpiaci részvétel révén, ez az első pillér, tehát az anyagiak, a második pillér, a szülők, illetve a családok hozzáférése megfelelő szolgáltatásokhoz, gyermekgondozás, megfelelő lakhatás, illetve alternatív gondozási formák. A harmadik pillér pedig a szülők, családok joga, hogy részt vehessenek konzultációs eljárások döntéshozatalában. Ma délelőtt ugyanebben az épületben volt egy esemény, hiszen ma van a gyermekélet világnapja, és volt egy nagyon érdekes rendezvény, és a gyermekjogi intergroup szervezte. A, itt pedig nagyon alaposan elmagyarázták a helyzetet, de ígéretes eredmények is várhatók. Hogyha tovább megyünk, a jelentés nem csak a jogi keretet vizsgálja, a politikai kereket, de konkrét politikai eszközökkel is foglalkozik, amelyek rendelkezésünkre állnak. Mindenek előtt az európai szemeszter. Eddig a gyermekek jogaival és a gyermekszegénységgel nem foglalkozik túl intenzíven. Itt az oktatás, a gyermekontatási szolgáltatások jelennek meg, ezek nagyon fontosak. Azonban a gyermek szegénységre nem utalnak kifejezetten, tehát 2018-ban csak is egy ajánlás foglalkozik a gyermek szegénység elleni harccal egy nagyon fontos további eszköz, amely rendelkezésünkre áll, az Európai Unió finanszírozási lehetőségei. És megpróbáljuk a több éves pénzügyi keretet inszenzívebben használni. Itt Látjuk például azt is, hogy az általános politikai, tehát hogy a politikai fellépés a szociális alap egyik prioritása, és az európai szociális alap pedig gyermekekre figyel, azokra az emberekre, akik a szegénység küszöbén állnak, és egy új javaslat pedig az új feltételrendszerbe is bevenni a gyermekszegénység elleni harcot. Ezt a bizottság javasolja, hogy a gyermekszegénység elleni fellépés is legyen téma, amikor valaki alapokhoz szeretne hozzáférni. Megemlítjük az európai szociális pillért, e, ezen belüli jogokat, és fontosnak tartjuk azt, hogy a munka és a család összeegyeztethetősége is javuljon, mivel ez javítani fogja a nők helyzetét, könnyebben tudnak munkát vállalni és bekerülni a munkaerőpiacra, illetve könnyebben tudnak részt venni a szegénység, gyermekszegénység ellen. Közelben a szociális eredménytábla szintén egy nagyon fontos téma. A megvalósításban történt előrelépéseket méri, ami pedig a gyermek garanciát illeti, amit a parlament is javasolt Fontos, hogy minden szegénységben élő gyermek hozzáférésen az ingyenes oktatáshoz, ingyenes egészségügyi ellátásokhoz, tisztességes lakhatáshoz és megfelelő táplálkozáshoz. Jelenleg készült egy hatástanulmányt arról, hogy hogyan tudunk a gyermekgarancia kapcsán tovább lépni. Végpedig a jelentésünk tartalmaz konkrét véleményeket is arról, hogy hogyan lépjünk előre. Ezek öt területet ölelnek fel. Az első vélemények arról, hogy a jogi keretet hogyan erősítsük a gyermekszegénység területén. Itt egy nagyon fontos téma az az, hogy hogyan egészítsük ki, illetve igazítsuk az EU fellépését a kartához és az Európai Szociális Kartához, illetve az Európai Szociális Kartához való alkalmazkodás. A tagországok készítik ezt, illetve megpróbálunk az Európai Szociális Kartával az Európai Unió szintjén tovább lépni. A második pont leginkább sérülékeny csoportokra történő összpontosítás. Itt a jogok sérülhetnek, mégpedig súlyosan. Gyermekgondozási értesítmények létrehozása egy nagyon fontos lépcső lehet előre a súlyos szegénység megoldásában különösen és azt gondolom, hogy nagyon fontos a tagországoknak eh, prioritásra eh, tenni a eh, gyermekek helyzetét különlegesen érzékeny helyzetekben, különösen ami a roma gyermekeket illeti, vagy bevándorlók gyermekeit, fogyatékkal élő gyermekeket, illetve olyan háztartásokban élők helyzetét illetően, ahol egyedülálló szülők nevelik őket az európai politikai mechanizmus erősítése a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Mi azt gondoljuk, hogy folyamatosan szem előtt kell tartani a 2013-as arányásokat, különösen az európai szemeszter kapcsán, és azt gondoljuk, hogy az ország specifikus ajánlások, az európai szemeszter kontextusa hasznos lehetne akkor, hogyha ez még inkább gyermekorientált formát öltene. Egy további terület, a szociális jogok megvalósítása, említettem a család és a munka összeegyeztethetőségére vonatkozó irányelvet, és hasznos a szociális eredménytábla tovább dolgozása, a gyermekek helyzetére kitérően vannak adataink, az Eurostat számos adattal rendelkezik, a szociális eredménytábla, ami a gyermekeket illeti. A szociális eredménytábla tehát foglalkozhatna az említett szemponttal is. És az utolsó területe a tanulmányunk, a véleményünknek a tényleges finanszírozás, hiszen finanszírozás nélkül semmilyen terves program nem működő képes. fontos, hogy az új MFF-ben a gyermekek prioritást élveznek, a szegénységben élő gyermeket, és nem csak az ESF pluszban, hanem az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében is. Egyelőre ez nem így van. De nagyon fontos biztosítani azt, az EU finanszírozáshoz történő hozzáférést, illetve az úgynevezett enabling feltételeket, illetően nagyon fontos, hogy gyermekekre külön hangsúlyt fektessenek. Ennyit szerettem volna mondani, remélem nem volt túlságosan fárasztó. Köszönöm a figyelmet. Thank you uh, for your... Uh... Köszönjük szépen a nagyon részletes tájékoztatót, uh, de sajnos szomorú adatokat hallottunk, csak 5 percünk van. Hogyha van valaki, aki kérdést szeretne most feltenni, akkor ezt eh, most kell, hogy megtegye Lambert asszony. Köszönöm szépen, nagyon eh, hasznos volt mindez, amit hallottunk. Olvastam az ENSZ speciális eh, jelentéstevőjének véleményét a gyermekszegénységről az Egyesült Királyságban tehát látogatása után. Ez egy további ok a depresszióra az Egyesült Királyságban. Az egyik felvetése a mérésre vonatkozik, hogyan mérjük a gyermekszegénységet, azt, hogy az Egyesült Királyság milyen eszközöket használ a gyermekszegénység mérésére. Nem tudom, hogy van -e esetleg megjegyzése arról, hogy a szegénységet hogyan mérik, illetve hogy ebben mennyire vagyunk konzisztensek. For the question, uh, one thing that I would like to mention. Köszönöm szépen a kérdést. Két dolgot kell figyelembe venni. Először is az adatokat az Eurostattól kaptuk, és az Eurostat határozta meg a szegénységi küszömet, ami egyben a medián nemzeti jövedelem 60%-a ez alatt szegénynek tekinthetők a háztartások. De nem csak jövedelem számít, a szegénységet meg akarjuk határozni, hanem hanem a szegénység és a társadalmi kirekesztettség azzal is összefüggésben áll, hogy hogy valakinek mekkora hozzáférése van javakhoz, szolgáltatásokhoz. Az Erostat az anyagi szükséget szenvedők esetében egy másik mutatót is kidolgozott. Kilenc különböző mutatót foglalnak össze, például, hogy a háztartások ki tudják egyenlíteni a számláikat, a lakbért ki tudják-e fizetni, telefonszámlát, fel tudnak-e tartani egy autót, el tudnak-e utazni, üdülni. De kilenc ilyen alpontból áll össze, ez az anyagi hiányra vonatkozó mutatók. Kilencből, ha négyre nem a válasz, négy dolgot nem engedhetnek meg a családok maguknak, akkor anyagi szükséget szenvednek. Aztán természetesen fontos kérdés, hogy az adott háztartásban vannak-e munkanélküliek, a szülők hozzáférés a munkaerőpiachoz kérdéses, ugye teljes időben dolgoznak, vagy részmunkaidősek, vagy egyáltalán dolgoznak-e, mindezek a tényezők fontosak, hogy a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget fel tudjuk mérni és ezzel kapcsolatban lenne egy észrevételem. Az Eurostat és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok nem nem tükrözik a különböző etnikai csoportoknak a az adatait, például a roma közösségek eh, gyakorlatilag nem jelennek meg a hivatalos statisztikákban, éppen ezért nagyon nehéz a szegénységet objektíve felmérni. Tudjuk, hogy vannak bizonyos olyan társadalmi csoportok, amelyek eh, bizony problémákkal küzdenek, nem csak a romákra gondolok itt, hanem például migrációs hátterű eh, csoportok esetében is az a helyzet, hogy jól tudjuk, hogy problémákkal küzdködnek, ahogy a fogyatékkal élők is, és itt tovább tehát ezt is mind-mind figyelembe kell venni. Köszönjük szépen! Habár nagyon-nagyon lehangoló adatokat találtunk, önt 25 millió gyermekről beszélt, a világ leggazdagabb részén Európában 25 millió gyermek él a szegénységi küszöb alatt, És ez valóban úgy gondolom, hogy katasztrófa. Remélem, hogy többet tudunk tenni, mint amennyit eddig tettünk itt a szakbizottságon belül is. És talán emlékeztetünk másokat is az Európai Parlamentben arra, hogy ez mindennapi élet sok-sok európai gyermek számára, hiszen hajlamosak vagyunk elfeledkezni róluk ezért remélem, hogy ön is, mi is mindenki megtesz azért, hogy az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban tisztában legyenek ez a problémával, és az Európai Unió vezetői tényeket kapjanak, és tisztán lássanak ebben a kérdésben, hiszen valóban ezek nagyon komoly számok, amiket találtunk. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy ilyen sokáig itt maradt velünk a szakbizottság ülésüket a következőre, majd november 26-én kerül sor itt Brüsszelben. Köszönjük szépen!